képviselőtársaim folytatjuk az ülést és rá is térünk a következő napirendi pontra ami nem más mint a boko haram támadásai következtében a gyermekek lakóhelyük elhagyására kényszerülnek nigériában téma tárgyalása. elsőként a szerzőnek adok szót demesmaeker képviselő úré a szó egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Ma 1,2 millió gyermek kellett elmeneküljön